a felfüggesztésében. A következő kinevezéseket kérték tőlünk. Mirei Donano Amerik Sopron nevébe, vagy helyére kerül kinevezésre az AKC Európai Unió Parlamenti Paritásos Bizottság élén meg a munkáját. Giancarlo Scotta pedig, aki a Libes szakbizottságban dolgozott, illetve az iraki ö, delegációban kapja meg a, ezt a posztot. Rihát Corvin Mikke nevében is, illetve az ő e, székét is felváltják. Amerik Soprot kapja meg ezt a széket. Jim Carvet nevében pedig a Védelmi Szakbizottságban, Albizottságban kap helyet az új képviselő.